Okay, colleagues, let's start. Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést. So, good morning, liebe Kollegen. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok. Szeretettel üdvözlöm Önöket a mai ülésünkön szétosztottuk a napi rendet, anélkül, hogy módosításra irányuló indítvány érkezett volna, hogy át is térünk a második napi rendi pontra, az elnök közleményeire. Itt csak nagyon röviden azt szeretném megemlíteni, hogy a március 14-i konferenciánk, tehát a két hét múlvai konferenciánk előkészítése jól halad a nemzeti parlamentek képviselők bevonásával. Van már egy elsődleges programtervezetünk, amelyet egyeztettünk a fő hozzászólókkal, Miro úrral, az, Euró, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank eh, igazgatójával, a második részben pedig előadó lesz az Európai Befektetési Banknak, Beruházási Banknak az elnöke, Pervans Perez kollégánknak pedig sikerült elérnie, hogy Jacques Delors, a korábbi bizottsági elnök is beszédet tartson, ez mindenképpen egy csúcspontja lesz ennek a konferenciának. Aztán jelentkeztek időközben olyan résztvevők, akik a nemzeti parlamenteket képviselik. Több mint 20 nemzeti parlament lesz képviselve, és a listánkra is 15 nemzeti parlament küldött válaszokat, tehát több mint a felük. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy viszonylag elégedettek vagyunk a dolgok alakulásával. Ennyi a dolgok állása jelenleg. A konferenciát követően pedig aztán együtt az Econ bizottsággal lesz rendezvényünk, ugyanis március 15-én délelőtt az Econ bizottság szintén saját ülést fog tartani a nemzeti parlamentek képviselőivel. Úgyhogy akkor át is térnénk a harmadik napirendi pontra, az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ez minden nyelven eh, rendelkezésre áll, hogy ha nincsen módosítás indítvány, akkor azt elfogadottnak tekintem, és akkor el, áttérnénk a mai délelőttnek az érdemi napirendi pontjára. Itt arról van szó, hogy az újjáépítést és a, tehát a jelentésnek a szerkezetét, felépítését e, és a struktúráját, a végleges jelentés struktúráját megvitassuk. A jelentés még nem áll rendelkezésünkre, de van egy részletes terv arra vonatkozóan, hogy milyen struktúrát kell, hogy kövessen ez a jelentés, mik legyenek a kulcsfontosságú pontok az egyes fejezetekben. Erről kellene tehát a mai napon beszélgetnünk, úgyhogy azt mondanám, hogy először is pervans, mint illetékes előadó, mutassa be nekünk a legfőbb pontjait és a struktúráját a jelentésnek, és akkor erről cseréljünk eszmét ezt követően. Utána, tehát pervans után először a koordinátorok, és aztán pedig a többiek kapnak lehetőséget hozzászólásra. Pervas, megadom a szót. Merci, euh, cher... Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos időponthoz érkeztünk el. Közeledik a Krízis Bizottság végső jelentésének az elkészítése. Megnézem, hogy milyen módszerrel dolgoztunk ebben a második szakaszban, egy kicsit más, illetve kifejezetten más módszert választottunk a munkánk második részén, részében, mint az első részében. Nagyon sok lehetőségünk volt arra, hogy érdemi kérdésekről vitatkozzunk egymás között, és azt gondolom, hogy mindenki azt szeretné, hogyha ez a végső szakasz, a munkánk végső szakasza egy kicsit nyugodtabb és komolyabb hangvételt venne, mint az első. A végső jelentés írásakor, vagy írására való felkészülésként cserét terveztem, hogy tisztázzam, hogy kinek mi az álláspontja, mi a célja, hiszen közös munkáról van szó. megnézem, hogy milyen érdemi viták folytak, függetlenül az Európai Bizottsággal és a nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszédektől, majd erre is visszatérek, végeredményben eddig egy orientációs vitát folytattunk magunk közt, akkor, amikor a munkánk második részét megkezdtük. És én magam végkövetkeztetésként ebből a véleménycseréből azt vonnám le, hogyha figyelembe veszem Frank, illetve az elnök úr hozzászólásait. Nos, tehát azt a következőt vonom le ebből. Az első dolog az az, hogy ami az első jelentésben, amit az első jelentésben már elértünk, lezártunk, azt nem kell még egyszer megnyitni. Az első jelentésben két lehetséges opció volt, beszéltünk erről ott már Karasszal is, hogy megelégszünk-e azzal, hogy kérdéseket teszünk föl, vagy pedig képesek vagyunk-e ennél tovább menni, és meghatározni a stratégiai orientációs lépéseket a jövőre vonatkozóan. Végül pedig a kollégák politikai felelősségének köszönhetően a második opciót választottuk, és ez a köztes jelentés tehát végkövetkeztetéseket is tartalmaz, következtetéseket is tartalmaz, európai üzenetet tartalmaz, amelyet szeretnénk megfogalmazni, mint ennek a szakbizottságnak a munkának az eredményét. Én nem javaslom azt, hogy a már elfogadott, lezárt pontokat újra megnyissuk, ebből, ezekben megnyissuk a vitát. Én átnéztem a jelentéseket, E, és én továbbra is emellett a szabály mellett tartanék ki. A második dolog úgy tűnik számomra, ami nagyon fontosnak tűnik számomra, az a következő. A munkánk első felében nem az volt a feladatunk, hogy a, jog, a szakbizottságok jogalkotó munkájába be avatkozzunk. De közben a gazdasági irányítás kialakítására kerül sor, erre az ECOM bizottság foglalkozik ezzel a szankciókról, a stabilitási paktumról szól a munkájuk. Azoknak nem itt van a helyük ezeknek a pontoknak. Nagyon fontos kérdésekről van itt szó, de ezzel, hogyha ezzel a végleges jelentéssel megpróbáljuk átfogalmazni nem jogalkotó munka során azt, amit a jogalkotó munkát végző szakbizottságok folytattak, akkor ez hát kétes eredményhez vezethet, úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy mindenki, aki felelősnek érzi magát, ne gondolja, ne próbálja meg ezen a jelentésen keresztül elérni azokat a pontokat, amelyek mellett nem fog jogalkotói munkát végző szakbizottsági támogatást kapni. A harmadik fontos dolog, struktúrát tekintve, az az a következtetés, amelyre jutottunk az orientációs véleménycsere során, a munkánk második felének megkezdése so, ö, alatt. A megbizatásunknak megfelelően az volt a feladatunk, hogy ambíciózus módon, európai ö, megközelítéssel, és ezt osztotta a szakbizottság tagjainak nagy része ezt a megközelítést, hosszabb távra tervezünk, és hosszabb, távra, hosszabb távon vizsgáljuk meg a dolgokat. Természetesen várom ma a kollégák véleményét, nem tudom, hogy egyetértünk-e ezekben a hosszú távú megállapításokban, de minden esetre a feladatunk az az, hogy megnézzük, hogy az európai jognak hogyan kell fejlődnie a jövőben. Még akkor is, hogyha a szerződés felülvizsgálatának vagy módosításának folyamata van most éppen, az államadóságok kezelése témájában, egyesek közülünk úgy gondolják, hogy ez nem a végleges szerződésmódosítás, és vagy végleges szerződés módosításra kell sort, kerülteni, keríteni, vagy pedig még egyszer végig gondolni az eurozóna működését. És ez a jelentés, ez, um, ezt arra lehetne kihasználni, hogy ezt a vitát egy kicsit uh, uh, mederbe tereljük, ebbe az irányba tereljük, és ezeket a gondolatokat felvessük benne. Várom a kollégák véleményét, hogy egyetértenek -e ezzel. Nos, az anyagot megkapták a kollégák, hogyha nem akarjuk újrakezdeni, azokat a vitákat, amelyek ugyan gyümölcsözőek voltak, de mégis nagyon sok energiába kerültek, és nagyon sok időt emésztettek fel, <clears throat> ahhoz, hogy közös megállapodásra jussunk. Hogyha ezt nem akarjuk még egyszer eljátszani, akkor én azt szeretném, hogyha a mai ülés végére lenne időnk ezen az ülésen elég időt szánnánk arra, hogy világos megfogalmazásokat, világos világosan tegyük le a garasta mellett, hogy milyen struktúrát akarunk. Tehát nem szeretnék olyan struktúrát, amely semmit nem mond a tartalomról. Egyszerűen azokat, azt a hat kérdést szeretném újra megfogalmazni ebben a jelentésben, amelyeket a koordinátorok egyhangulag megfogalmaztak. A Hat kérdés alapján kezdtük meg a munkánk második felét, ezzel a hat, erre a hat kérdésre koncentráltuk a meghallgatásokat, a, szakbiz, a, a frakciók erre koncentráltak a során, és most pedig a végső jelentésnek a struktúrájáról szólva ugyanerre a hat kérdésre szeretnék visszatérni. Hogyha most még egyszer elkezdünk vitázni arról, amiben már megállapodtunk, szerintem ez nem jó. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy a munkánk második részében választanunk kellett, ezt már erre már emlékeztettem. Az Európai Bizottsággal szorosan együttműködünk, és szeretnénk a közösségi és a kormányközi módszer közötti egyensúlyt létrehozni. Ebben az Európai Bizottságnak nagyon sok, nagyon sok tapasztalata van. És az nemzeti parlamentekkel is párbeszédet folytattunk, ugye? Még akkor is, hogyha néha nagyon nehéz körülmények között folyt ez, hiszen nagyon sok munkája volt mindenkinek, és sűrű volt a, nap, sűrű volt a napirend. rend de vég, végeredményben sikerült egy elfogadható eredményre jutni, mert a két nemzeti parlament is járt nálunk, a franciák és a hollandok, és aztán volt egy küldöttségünk Portugáliában, ez nagyon sikeres volt, aztán volt egy nehezebb küldöttségünk, vagy utunk Spanyolországba, aztán a Németországgal is eszmecserét folytatunk, nem sokára Görögországban megyünk, illetve Nagy-Britanniában is jártunk, és a Csehországgal is, hát ha röv, ugyan rövid, de nagyon gyümölcsöző vitát folytattunk, eszmecserét folytattunk. Úgyhogy ezek a, mind hozzájárultak a munkánkhoz és akkor megkezdhetjük gyakorlatilag az érdemi vitát arról a hat témáról, amely szerepelni fog a végleges jelentésben. Az első téma az államadossággal foglalkozik, és az euró válságával. Ezzel kapcsolatban meg kell próbálnunk egy kicsit távolabbról szemlélni azt, hogy milyen vita folyik ezzel a témával kapcsolatban, jogszabályalkotó szinten, és meg kell néznünk azt, hogy hogyan lehet valódi európai kincstárat létrehozni. És a szerződésben tervezett eszközökön kívül vajon más eszközeink is vannak-e, például az államadóságok ilyesítése, mint ahogy azt Teplá úr javasolta. A második téma az a az egyensúlytalanságok, globális egyensúlytalanságos, egyensúlytalanságok és globális, globális kormányzás. Ezzel kapcsolatban három kérdés merül föl, amelyeket érdemes megtárgyalni. Az első, amire már kitértünk a köztes jelentésbe, és amelyben lépésről lépésre tudunk haladni előre, szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, akik ezt a javaslatot tették, Európa helye a G2-vel szemben különböző anyagokat kaptam ezzel kapcsolatban. Ez foglalkoztat tehát bennünket, hogyan lehet Kínát bevonni a multilateralizmusba, abba, akkor, amikor is ez a multilateralizmus kezd már bilateralizmusá válni az USA és a Kína között. A másik kérdés, ami foglalkoztat bennünket, az nyersanyagokhoz való hozzáférés és a nyersanyagok piacának a működése. Tudom, hogy a G20-ak eh, is foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és nekünk is fontos, hogy álláspontunkat megfogalmazok ezzel kapcsolatban. A harmadik aspektus a pénzügyi piacok működésére vonatkozik. Ezekkel kapcsolatban látjuk, hogy milyen rossz gyakorlatok, helytelen gyakorlatok terjedtek el, és ennek milyen hatása volt a valódi gazdaságra, a reálgazdaságra. Ennek, ennek tudatában kell lennünk. A, Deutsche, a német tőzsde, a Deutsche Börse és a New Yorki tőzsdének a fúziójára is utalok itt ebben az anyagban. Ez nem a végső lépés, ez egy hosszú-hosszú folyamatnak egy lépése. Sokat foglalkoztunk ezzel, az elnök úr is tudja, de ez megmutatja, hogy micsoda erő rejlik a szereplőkben, a szereplők mögött, olyan szereplőkről van szó, akik nagyban hozzájárultak a gazdaság pénzügyi tranzakciók felé való elmozdulásában, milyen szerepük van tehát ezeknek a mm, tőstéknek, ezeknek a piaci szereplőknek? Ez a kérdés nem szerepel a jogszabályalkotó szövegekben, ezért fontosnak tartottam, hogy itt mindenképpen felvessük, a pénzügyi piacok működésének tehát egy kicsit a kulisszái mögé kívánok látni ebben a jelentésben. De van egy másik aspektus is. Mi a valódi felügyelet? A pénzügyi piacok felügyelete milyen hatalommal rendelkezik ilyen szereplőkkel szemben? Egyrészt, másrészt pedig milyen hozzájárulása van ezeknek a szereplőknek a való, a reál gazdaság finanszírozásában. Hiszen az egyik legfontosabb gondolat a jelentésünkben, az e-, első jelentésünkben az volt, hogy azt akarjuk, hogy a pénzügyi ágazat megtalálja azt a helyét, amely helyet eredetileg szántak neki a gazdaságban, a gazdaság finanszírozásának, a gazdasági termelés finanszírozásának a szerepét egy nagyon fontos kockázat az éppen ennek a pénzügyi ágazatnak a, a a túlságos elburjánzása a gazdaságban. Hogyha felvetjük annak a kockázatát, hogy újra ilyen veszélyes spekulációs buborékok alakulhatnak ki, főleg az ingatlanpiacon például, hiszen a helyzet megint kezd egy kicsit arra utalni, azt gondolom, hogy ez megint csak oda vezethet, hogy az ingatlan piacon például spekulációs buborékok alakulnak ki. Ami a reális, a reál gazdaságot illeti, ezzel kapcsolatban is felmerülnek bizonyos kockázatok, és nagyon sok minden függ a mi iparunktól. Tudom, hogy sokan rögtön Schmidt kollégám rögtön majd a hozzászólásában engem protekcionistának fog nevezni. Állok elébe. Ezt meg kell vizsgálni ezt a kérdést. hogyha egyetértünk abban, hogy a reálgazdaságot finanszírozni kell, hogyha egyetértünk abban, hogy az Európai Uniónak hozzáadott értéket kell termelnie, és hogyha levonjuk a tanulságokat a múlt eseményeiből, akkor én ennek bizony fontosságot tulajdonítok. És végezetül a felügyelet mechanizmusai, ahogy eddig erről gondolkodtunk, ezek olyan mechanizmusok, amelyek a pénzügyi stabilitást tartják szem előtt. Én tudom, hogy a központi banknak az a feladata, hogy a makrogazdasági kockázatok felügyeletét elvégezze, de ez összefügg a pénzügyi stabilitással, a reálgazdaság finanszírozásáról van szó, és ebben a legfontosabb, a tőke rendelkezésre bocsátása a potenciális ipari beruházók számára ez nagyon fontos kérdés. Elnézést, hogy ilyen hosszan fogalmazok, de ezt nagyon de ezt elengedhetetlenek tartom. Harmadik, az új monet, monetáris valuta rendszer helyzete erről nem fogok túl sokat beszélni. A különböző frakciók fog, megfogalmaztak különböző eh, javaslatokat, ezeket ebbe belefogalmaztam. A G20-at, g 20 erősíteni kell, intézményesíteni kell, hogyha ezt hitelessé akarjuk tenni. A eh, Bretton Woods intézményekkel együtt a reformnak még nincs vége, esetleg eh, megkezdhetjük azt a vitát is, hogy vajon ez a reform, a Bretton woods rendszer a globális gazdasági irányítás, vagy a globális irányítás tükrében, kontextusában kell hogy felmerüljön. Szerintem igen, de várom a kollégáknak a véleményét ezzel kapcsolatban. A negyedik kérdés ez az versenyképesség és a fenntarthatóság erősítés az Európai Unióban, az EU 2020-as stratégia létrehozása, az innováció, a hosszú távú beruházás és a munkahelyteremtés és a, és a növekedés. Ebben is távirati stílusban szeretnék nyilatkozni, mert már túl sokat beszéltem. De ebben a pontban két dolgot szeretnék, ponton belül két dolgot szeretnék kiemelni. Az első, az a belső piac helyzete. Ezzel már nagyon sokat foglalkoztunk a munkánk első részében, az IMCO bizottságban, az ECOM bizottságban. Mindenki beszélt ugye a belső piaci jogszabálycsomagról, és nem az a feladatunk, hogy e- ebből, az erről szóló vitát újra megkezdjük, de legalább azért emlékezzünk vissza, hogy milyen dinamika húzódik meg ezen vita mögött, és ebből egy újabb strukturáló erő merül fel a mi e, jelentésünkre vonatkozóan, mégpedig a közös európai energiapolitika kialakítása. Aztán szeretnék még a az oktatás témáját szeretném kiemelni. Nagyon sokat beszéltünk már erről, azonban ami az európai kihívásokat illeti, ez valóban a nagybetűs kihívás. Persze nagyon sok kihívás van, de hogyha valóban következetes akarunk lenni a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, aztán az EU 2020-as stratégiával kapcsolatban, hogyan tudjuk a szegénységet leküzdeni, stb., akkor mindig az oktatásra térünk vissza. E, nagyon komplex a társadalom, az embereket segíteni, kísérni kell, és ebben az oktatásnak elengedhetetlen szerepe van. Ötödik pont. Az Európai Unió újragondolása az európai gazdasági kormányzáson túl. Ezek olyan kérdések, amelyeket már megtárgyaltunk, megvitattunk a szerződés módosítással kapcsolatban. Egyszerűen csak várom a kollégák véleményét, hogy támogatják-e ezeket a felvetéseket. Jó Lájnen kollégával az Ekon szakbizottságon belül benyújtottam egy módosító javaslatot Jean-Paul Gozes jelentéséhez, a jövőbeni szerződés módosítással kapcsolatban. Ebben a keretben itt most ezt a javaslatot nem kívánják a kollégák újra, fel, de nem kívánták a kollégák felvetni, amikor abban a jelentésben, amihez benyújtottam a módosító javaslatot, ezért azt javaslom, hogy ebben a jelentésben vessük ezt fel, mert vagy vagy szerződésmódosításra, vagy felülvizsgálatra, vagy pedig megerősített együttműködésre kerül sor az eurozónában. Most egy szerződésmódosítási vita folyik, amely első alkalommal az Európai Parlamentet is bevonja formális módon nagyon sokáig tartott az, nézzük csak meg Európa történetét, nagyon sokáig tartott az, az a folyamat, amikor is a szerződés módosításokat, még akkor is, hogyha megerősített együttműködés volt, a parlament kezdeményezésére indították meg. Nem fogok a, a DAF és a Wögenberg, Brock, Mendez de Vigo jelentésekre utalni, spinelni, stb. Ezek mind-mind olyan jelentések voltak, amelyek szerződésmódosításhoz vezethet, vezettek. És most paradoxonba, paradox helyzetbe kerültünk. Az első e, alkalomra e, kerül sor, e, első alkalomban kerül sor, hogy formálisan az Európai Parlament kezdeményező szerepet játszhat, mégse csinálunk semmit. Az egyetlen ok, ami miatt szerződés módosítási konventnek az összehívását javasolta a parlament, az a, az a felügyeleti szerepnek, a parlamenti felügyeleti szerepnek a megerősítése volt. Ez mégiscsak kritikus. Az utolsó pont, hogyan lehet finanszírozni az európai hozzáérték, hozzáadott értéket? A kollégák tól kérdezem, hogy mit szeretnének ebbe e, a részbe megfogalmazni. mert nem szeretném a pénzügyi adót, pénzügyi tranzakciós adót újra megnyitni, vagy ez, erről szóló vitát újra e, megnyitni. Erről már hosszú vitát folytattunk az első jelentés során. Ami pedig a projektkötvényeket illeti, a Podimata jelentés ezzel a kérdéssel foglalkozik részben. Úgyhogy azt kérdezem a kollégáktól, hogy mi az, amit esetleg kihagytam ebből a részből, amit ide föl kellene venni. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon sajnálom, hogy ilyen sokáig beszéltem, de legalább ezzel egy kis struktúrát adtam a vitánknak. Köszönöm szépen, Pervas. Az egyes politikai pártoknak a képviselőt szólítom, Pásos kolléga elsőként utána Robert Goebbels kapszolt, utána Ole Schmidt, Nikolaus Huntis, és végül Bogéziu kollégánk. Utána pedig megnyitom a vitát minden további jelenlévő számára. Először is, tehát Pascas kolléga kapszolt. E- Köszönöm szépen, elnök úr, próbálok lényegre törően fogalmazni. Szeretnék először is köszönetet mondani Beresz asszonynak ezért a kimerítő magyarázatért. Véleményem szerint meg kell különböztetni két megközelítést. Létezik az a megközelítés, amelyet Pervans mutatott be az imént, azzal kapcsolatban, hogy hogyan végezte el a munkát, illetve létezik az eredeti megközelítés, ezt terveztük eredetileg. Amit az imént Permans elmondott, ez véleményem szerint túllép azon, amit az anyagban is olvashatunk. A hatodik pont tartalmával alapvetően egyetértünk, és egyetértünk abban is, hogy milyennek a jelentésnek a célja. Nincs ellenvetésünk azzal kapcsolatban sem, hogy ö, újra nyissunk-e olyan kérdéseket, amit a köztes jelentésben már lezártunk. Nagyon fontos az is, hogy a szakbizottságok jogalkotási munkájában el kell kerülni az átfedést. Ezekkel a felvetésekkel mind egyetértünk. Az anyag tartalmával kapcsolatban Hadd mondjam el azt, hogy ez a összefoglalás tervezet nem igazán tükrözi azt, amit az előzőekben megbeszéltünk, sem, és azt sem tükrözi igazán, amit a tagállami látogatásaink alkalmával tapasztaltunk. Vélemény szerint nem elég merész ez, és nem foglalkozik kimerítően a jövőre vonatkozó kérdésekkel. A néppárt bizonyos üzeneteket szeretne megjeleníteni ebben a munkában, illetve hát er- a végső jelentésben is. Ezeket nem igazán látjuk a jelentésben, vagy csak részben vannak benne, vagy egyáltalán nem szerepelnek ebben a vázlattervezetben. Összefoglaló tervezetben. Tehát kérem, hogy kerüljön bele minden ebbe az anyagba, amit elhangzott a szakbizottsági üléseken, illetve az összes frakció javaslatnak itt lenne a helye. Úgy vélem, hogy a titkárság feladata az, hogy egy, az, hogy egy összefoglalót készítsen, és az alapján, amit Pervans mondott, de kiegészítve ezzel a titkársági összefoglalóval, el tudjuk készíteni a szükséges anyagot. tehát a különböző frakciók véleményét, és mindenképpen jobban kéne tükrözni. Köszönöm. Darf eine Nachfrage? Tehetnék föl egy pótkérdést? Esetleg pontosabban meg tudná fogalmazni, hogy működik ez? Akkor inkább angolul mondom, azt jobban lehet érteni. Nem működik? Uh, could, I understood. Could I understood. Értettem, értettem. Kérem, hogy kicsit konkrétabban fogalmazom, mi hiányzik ebből? Ezért foi muito claro, Sr. President. Azt hiszem, hogy elég világosan fogalmaztam. A jelentéstevő Pervas Beresz magyarázata, amit az imént hallottunk, a néppárt számára a konszenzust tükrözi, tehát ne legyen átfedés egyéb szakbizottságok munkájával, legyünk ambíciózusak, illetve a jelentés célja, illetve jövőjével kapcsolatban is megegyezünk, illetve egyetértünk ebben a hatos felosztásban is. De úgy gondoljuk, hogy ez az írásos anyag nem hű más annak, amit Pervans Berez és a többi frakció tagjai elmondott az elmúlt szakbizottság üléseken. Ezért kérem a szakbizottság titkárságát, hogy egy munkadokumentumot fogalmazzon meg, amely összefoglalja ezeket a megjegyzéseket, észrevételeket, mert jelenleg nincs benne az anyagban. Pervans nagyon részletesen említette az imént, hogy miben egyeztünk meg eddig, milyen üzeneteket kívánunk megjeleníteni a végső jelentésben. Jelenleg azonban az írásos anyagban ez még nincs benne. Tehát ellentmondás van a között, amit Permas elmondott, és amit itt az anyagban olvashatunk. Rendben, akkor folytatjuk a sort. Robert Goebbels kap következőként szót. Euh, euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Pervans Bereznek kiváló munkát végzett, nem csak azért, mert ugyanabban a frakcióban ülünk, nem csak azért gondolom ezt, de azt hiszem, hogy nagyon kiváló javaslatokat fogalmazott meg. Amit Pásztos asszony mondott arra visszatérve, Hát ez furcsa lenne, hogyha a titkárság végezné el a képviselők munkáját. A, ki, a titkárság javasolja azt, hogy titkárságtól várjuk azt, hogy olyan javaslatokat tegyen, hogy mi hiányzik ebből a jelentésből. Azt gondolom, hogy Pervans benyújtotta a javaslatát minden képviselőnek, ezt lehetett módosítani, a javaslatainkat el lehetett küldeni, és ezzel lehetett alakítani a jelentést. Mindemellett a jelentéstevővel egyetértek abban, hogy természetesen el kell kerülnünk azt, hogy eh, az illetékes bizottság munkáját mi végezzük el. Mi egy eh, olyan bizottság vagyunk, amelynek a feladata a gondolatok kifejtése. Ez, eh, ez a feladatunk legyen szó az eurókötvényekről, legyen szó az, e, a gazdasági irányításról, ezekkel kapcsolatban gondolkodás a feladatunk. Mindent meg kell tennünk e, annak érdekében, hogy ez a jelentés e, velős legyen. Nagyon fontos, hogy ez a jelentés ne egy újfajta biblia legyen, a lényegre koncentráljunk, velős legyen ez a jelentés. Együtt kellene megpróbálni felvetni, hogy milyen nehézségeket vet a globalizáció. Ez a feladatunk. Nem gondolom, hogy abba kell kiindulnunk, hogy a globalizáció egy megváltoztathatatlan dolog. Nekünk az a feladatunk, hogy közép és hosszú távon felvessük, hogy milyen megoldások merülhetnek fel a szó pozitív értelmében. Innovatív megoldásokra van szükség, realista megoldásokra, de közben tartsuk meg a, azt a képességünket, hogy álmodni is tudunk a politikában. Köszönöm szépen Robert Göbesznek a hozzászólás. Most Oles mit következik? Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm a jelentéstevőnek is a munkát. Azt szoktuk mondani, hogy nem szabad azt elfelejteni, hogy a jövő néha a történelem néha megismétli önmagát. Tehát azt tapasztaljuk a jövőben, amit a múltban már egyszer tapasztaltunk. De nem biztos, hogy ez mostanra is igaz. Egyrészt ott van a történelem, a megtörtént dolgok, de nem szabad elvonatkoztatni a jelentől. Például ott vannak az észak-afrikai történések, vagy a közelkeleti történések, és ezek nagyon fontosak Európa jelenje szempontjából, illetve jövője szempontjából. Én nagyon csalódott vagyok azzal kapcsolatban, hogy hogyan reagál a történtekre Európa. Valami hasonló a helyzet ezzel a szöveggel. Szerintem nem kell megismételni mindent, de azért némi utalás lehetne a szövegben a múlt eseményeire. Hat oldalas magyarázatot fűztünk ehhez az anyaghoz. Az egyik az EU-s bevándorlási politikáról, az egyik észrevételünk az EU-s bevándorlási politikáról szól, ezt már korábban is felemlítettük. Ez közvetlenül kapcsolódik Európa jelenlegi problémáihoz. azt olvashattuk valahol, hogy jobbak az észak-afrikai termékek, mint az észak-afrikai bevándorlók. Ez azt jelenti, hogy meg kell változtatni a kapot, illetve a köz- kereskedelmi politikát. Hát ezt szerintem nem szabad figyelmen kívül hagynunk. Nem szabad olyan őrülten viselkedni, mint az elmúlt két-három hétben. Ezt azért mondom el, mert Robert, kedves barátom, nem szabad olyan anyagokat kiadnunk ebben a házban, amely nem tükrözi a politikai és más eseményeket világszerte. Néhány konkrét néhány konkrét megjegyzést. Az eurozóna, az euróövezet válságáról beszéljünk, ne ne Európa válságáról. Hogyha azt akarjuk, hogy a többi tagállam is csatlakozzon az euró övezethez, akkor világosan ki kell mondani, hogy nem az euró maga, tehát nem a közös valuta van válságban. Ez fontos a nem euróvezetbeli tagállamok számára. Nézzük az első részt, az euró válsága, illetve az eh, államadóság kérdése valamint az eurókötvények kérdése. Nagyon érdekes ülésünk volt biztossal. Elnézést, nem emlékszem most, hogy hogy hívják. Berrigan, okay, Mr. Berrigan. Uh, in the end, he is very cautious. Berrigan úr volt itt a szakértő, és említette, hogy nagyon óvatosan kell eljárnunk, na ennek kéne itt megjelennie. Ezzel kapcsolatban nyilván eltérő vélemények vannak, még a frakciómon belül is, de hát az én frakciómban mindig széthúzás van. Nekünk, mint politikusoknak és a szakpolitikák alakítóinak tudnunk kell, hogy mit teszünk, úgyhogy komolyabban kéne erről elgondolkodni. Aztán európai kincstár kialakítása. Hát az meg mi? Mit akarunk ezzel? Tudom, hogy az elnök úr is szeretné ezt hallani, illetve a második rész harmadik pontja a Deutsche Börse, a német tőzsde és a New Yorki tőzsde összeolvadása, úgyhogy meghagyom az elnöknek, hogy föltehesse ezt a kérdést. Aztán az új monetáris rendszer gondolata, ezen gondolatokból nagyon sok mindent el tudunk fogadni, de nagyon tágértelmű ez, különös tekintettel az intézményi reformokra. Ez megvalósítható? Ha a saját gondjainkat nem tudjuk megoldani, akkor hogy kérhetjünk számon azt a világtól, hogy ők hogy, hogy oldják meg a saját problémáikat? Ott van a G20 például. Nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, látván, hogy hogy működik a tanács. Négyes pont. Röviden úgy foglalhatnám ezt össze, hogy több Montira van szükség, több Mário Montira. Angolul MMM-nek is rövidíthetjük. Vagy lehet ez csoki márka is. Mata report actually, there are a lot of MMMs. A Polimata jelentésben nagyon sok ilyen MMM található. Ötös pont, pénzügyi tranzakciós adó. Erről jövő héten fogunk szavazni Strasbourgban. Podimát azt a nagyon jó jelentést fogalmazott meg ezzel kapcsolatban. De még nem tudjuk, hogy milyen lesz a szavazás eredménye. Uh, I don't know, uh, actually. But, but we... Nem tudom, mi ezzel a baj. Persze jó, hogyha ezt belefoglaljuk az anyagba, de nem árt, hogyha az is benne van az anyagban, hogy mi lesz a szavazás végeredménye jövő héten hatos pont, ezt is meghagyom az elnök úrnak. Az elnök úr nyilván sokat fog beszélni ezekről az alapokról, Szerintem Szerintem sokkal inkább arra kéne koncentrálni, hogy nagyobb értéket tudjunk előállítani Európában, illetve az infrastruktúrális projektekről is mindenképpen szólni kéne, ez pedig itt nincs benne. Tehát elküldtük írásban a véleményünket, az észrevételeinket, elfogadható ez az eredmény, illetve az legutóbbi ülés eredménye, de legyünk óvatosak bizonyos kérdésekben, és jó lenne, hogyha a világ jelenlegi eseményel is reflektálna. Nikolász Hontis. So, sorry, uh, Robert, yeah. Uh, no, um, I, uh, non, j'aimerais rapidement... Csak gyorsan. Válaszolni szeretnék egy pontra. Julia asszony rosszul értette, Oli úr rosszul értette uh, azt, amit mondtam, ez egyre többször előfordul, természetesen egyetértek veled. Mind, bár minden, ami most történik, a földközi tengeri térségben rendkívül fontos, és nagyon fontos erről gondolkodni. gondolkodni. Mindemellett kitartok amellett, hogy nem vagyok benne biztos, hogy egy e, ilyen témát, ilyen e, jelentésben tárgyaljunk meg, az jó, mert az nagyon aktuális téma, és nagyon hamar túlhaladhat rajtunk az idő. Nos, először is elnézést szeretnék kérni, mert hogy nehézségeim vannak, nem tudok jól menni, éppen ezen hosszabb ideig tartott ideérni a frakcióülésről. Arra térnék vissza, amit a előadó mondott. Nagyon jók a kiinduló pontjai, a szándékai ugyanakkor az eredmény, a köztes eredmény, időközi eredmény az még nem kielégítő, de mindenképpen a erőfeszítéseit azt értékelnünk kell. Nos, elnök úr, két-három gondolatot szeretnék megosztani a jelenlévőkkel. Ezek olyan gondolatok, amelyeket egy holland kollégánk De Jong fogalmazott meg, sajnos ma nem lehet itt, el kellett utazni a hazájába, de röviden szeretné a következő üzenetet elküldeni öröknek. Beres asszony azt mondta, hogy két alapgondolata van, hogy az, amivel itt Európában foglalkoznunk kell, az egy jobb és igazságosabb rendszer. Itt a szociális politikára és a megfelelő szociális politikára és fegyelemre van szükség, és a nem szabad, hogy a politikának a szociális kihatásai azok közömbösen fogad, érjenek minket. Fel kellene venni egy szociális záradékot is a jelentésbe, amely a munkahely teremtésre vonatkozik. Aztán a márciusi Európai Tanácsi ülésen, illetve az előtt már egy demokratikus vitát kellene folytatnunk, ahol egy demokratikus úton meghozandó döntést kell elérnünk, ahol minden véleményt eh, meg kell hallgatni, és komolyan meg kell vizsgálni, annak a lehetőségét is komolyan meg kell vizsgálni, hogy egy átmeneti, provizórikus kilépést lehetővé tegyünk bizonyos tagállamoknak az eurozónából. Tehát ezek lennének azok a pontok, amelyeket eh, De Jong úr képviseletében itt elő kellett adnom önök előtt. Reméljük, hogy az európai polgárok és az európai parlament meghallgattatik ezekben a kérdésekben. Én pedig személyesen a következőket szeretném elmondani. A végleges jelentés tervezetével kapcsolatban általánosságban meg kell jegyezni, hogy azt mondtuk, legalábbis így értettem a dolgot, tehát azt mondtuk, hogy az, ami a köztes jelentésben szerepelt, azt nem szabad újra vita és megbeszélés tárgyává tennünk. Azonban nyilvánvalóan itt vannak azok a pontok, amiben nem értünk el megegyezést a köztes jelentés esetében, tehát vannak olyan pontok, amelyeket még most, amelyeket még most sem értünk egyet, és ezek alapvető kérdései a válságnak. Az előadó ugyanakkor megpróbálja aktualizálni ezeket a kérdéseket, és nagyon rövidre fogta a szöveget, úgyhogy talán nem is vált ez teljesen világosá. Ugyanakkor a következőt szeretném erről elmondani, ami a bevezető részt illeti, illetve az általános orientációját a szövegnek. Nem értek egyet azzal, hogy az eurozóna válságát elválasszuk az eurótól, mint olyantól. Azt gondoljuk ugyanis, hogy az euróval magával van itt a probléma. Ahogy a jelentés struktúrálva van. Abból, abból sajnos az derül hogy ez nem megfelelő struktúrálás, nem lehet ezt a két dolgot elválasztani egymástól. Tudom, hogy, hogy talán nem a leghatékonyabb az a javaslat, amit mi előterjesztettünk, de mindenképpen egy közös, egységes költségvetésre van szükségünk, és egy megfelelő hitelezési mechanizmusra, ami egyfajta utolsó instanciaként segít még azoknak az államoknak, akik igazán bajban vannak. Nyilvánvalóan nehéz a helyzet azoknak az államoknak, amelyeknek más a valutájuk, de hát itt az eurozónán belül is megvannak a magunk nehézségei. Vannak olyan problémák, amelyek az euró problémái, és már az euró bevezetése óta fennállnak, ennek, ezeknek az árát most fizetjük meg. Aztán itt van az államadóságok kérdése. Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy szükséges, hogy, ezek, hogy ennek az adósságválságnak a minőségi jegyeit rögzítsük, azonosítsuk. Nézzük meg először is saját országomat, ami nálunk a Görögországban, a görögországi gazdaságban deficitként kialakult, az a bank szektorra vezethető vissza. Nyilván bankok, amelyek összeomlottak pénzt, kaptak sok pénzt, és számos botrány volt nálunk az országban korrupciós vesztegetési ügyek, amelyekben német vállalkozások is belekeveredtek. Nos, tehát talán ezekre akár külön bizottságokat is fel kellene állítani, hogy ellenőrizzék ezeket az eseteket, és kiderítsék, hogy ezek hogyan és mennyiben járultak hozzá az eladósodáshoz. Az Európai Unió még mindez ideig a spekulációkat nem tudta megfelelően megzabolázni. Aztán egy második pontra térnék most át. Nagyon szép, amit itt az eurókötvényekről hallottunk, de azt gondolom, hogy ezek az új eszközök nem fogják tudni megoldani a problémákat. Akár felállíthatunk egy Európai Pénzügyminisztériumot is, de ez nem fog megoldást jelenteni a problémáinkra. Ez inkább a problémáknak egyfajta ilyen metafizikus kezelése, hogy most megváltoztatjuk-e a politikát, vagy sem, hogy kitalálunk-e új dolgokat, vagy sem, új gazdasági minisztériumot. Nos, egyáltalán ugye az a kérdés, hogy egy ilyen új intézmény mivel fog foglalkozni, milyen politikát fog követni. Nem kívánom, hogy tovább fárasztani önöket, ami a gazdasági és monetáris alappal kapcsolatban elmondandó. Talán ez az egyetlen olyan dolog, ami érdemi hozzájárulás jelent a jelenlegi helyzetben, és segít a egyébként egyre súlyosabbá váló gazdasági és szociális katasztrófát enyhíteni. Nos, vannak még megjegyzéseim, azokat talán majd későbbre halasztanám, egy általános megjegyzéssel zárnám a mondandómat. Azt gondolom, azt gondolom, hogy az Európa 2020-as stratégia és az európai versenyképesség kérdése fontos szerepet játszik a költségvetési kiigazítás esetében. Úgy gondolom, hogy a céljaink, a jövőbeni céljaink nem érhetőek el a költségvetés módosításával. Egész egyszerűen más irányba kell terelni a dolgokat. Nézzük meg például, hogy Írországban és Görögországban hogyan alakulnak a dolgok. Ott a költségvetési kiigazításnak egy extrém megnyilvánulásával szembesülhetünk. A beruházási programokat vágják vissza, nem is ruháznak be, így nem mehetnek tovább a dolgok. Úgyhogy ez a megfogalmazás számomra összeegyeztethetetlen a céljainkkal. Az a megfogalmazás, amit itt látunk, az eufémisztikusan próbálja eltakarni azt, ami valójában történik. Talán később még hozzászólok. Köszönöm szépen. Pietikán kolléga kapszol. Thank you. Um, and... Köszönöm szépen. Köszönet a jelentéstevőnek a sok munkáért. Csatlakoznék ahhoz, amit a frakcióm képviselői eddig mondtak el, az eddigi jelent, a jelentés eddigi pázisaival kapcsolatban, illetve hogyan kell a munkát, meg, azzal kapcsolatban, hogyan kell a munkát megosztani a jogalkotó munkát végző szakbizottságokkal. Örülünk, hogy konkrét javaslatok hangzanak el. Örülünk annak, hogy konkrét javaslatokra törekszünk, csak kérdés, hogy ezeket hogyan lehet megvalósítani. Azt elnézést kérek a többi kollégától, de én, vagy mi nem értünk egyet azzal, hogy történelmi vagy egyéb kontextusokat kéne itt meg eleveníteni, megjeleníteni, elemezni. Most néhány konkrét észrevétel. Kicsit eltér a véleményem a kollégámétól, az államadóság kérdését sokkal komolyabban kéne fölvedni. A kérdés csak az, hogy a növekedés feltételeit hogyan fogjuk megszabni. Nem megengedhető, hogy az államadóság vagy az államháztartási hiány jelenlegi mértékben nőjön a tagállamokban. Nagyon fontos tehát az, hogy az adóság szintje csökkenjen, de ezzel egy időben a szociális igazságosságnak, illetve a jövőbe, jövőbe való befektetéseknek is meg kell való, valósulni, tehát oktatás, kutatás, kockázati tőke, a vállalatoknak, stb. stb. Remélem, hogy valahogyan erőteljesebben tudjuk ezt megfogalmazni. Um, uh, globális egyensúly hiánya, illetve globális kormányzás. A Deutsche Börse és a New Yorki tőzsde összeolvadása. Nem feltétlenül vagyok ugyanazon a véleményem, mint a jelentéstevő, de nagyon fontos az, hogy a fogyasztók érdekeit szolgáljuk, megfelelő piac eh, körülmények legyenek, hiszen az a fogyasztóknak jó az, ha olcsó a krumpli. Máshogy látom tehát a kérdést. Aztán új monetáris rendszer és globális rendszer. Itt kicsit óvatosabban kéne fogalmazni ezzel kapcsolatban, hogy mi az IMF szerepe. Nagyon fontos az is, hogy az IMF alapvetően uh, ne felügyelje a tagállamokat, hanem ez egy átfogó intézmény legyen. Aztán arra is jobban oda kéne figyelni, hogy európai szinten egyszerre kéne az IMF-fel foglalkozni, tehát a pénzügyi kérdésekkel, illetve a forrásokkal, tehát a Montiféle kérdésekkel, a reálgazdasági kérdésekkel, és egyéb globális kormányzási kérdésekkel. A WTO és az ILO véleményét és szerepét is meg kéne itt jeleníteni. Nem tudom, hogy a G20-ra egyáltalán utalni kell de hát ez a saját véleményem, tudom, hogy mások hogy vélekednek erről. Lehet, hogy a globális döntéshozatalt más formában kéne itt behozni a képbe. Aztán szívesen kiegészítenénk bizonyos dolgokat, például a belső piacról szóló részt. KKV-k, finanszírozásra. A foglalkoztatásra, az oktatási stratégiára hogyan lehet újabb európai finanszírozási forrásokat szánni. Aztán a közös energiapiac is foglalkoztat minket, de gondolom más akciókat is. Talán ezt is bele kéne venni. Aztán növekedési paktum. Ez ugye hozzátartozik az államadóság kérdéséhez, de nagyon fontos az, hogy az EU költségvetésében és a tagállamok költségvetésében is megjelenjen valahogyan a növekedési célra félretett összeg. Még néhány lezáró gondolat. A projektkötvények, illetve adóságkötvények témája. Erről is mindenképpen ki kell alakítani egyfajta álláspontot. A frakcióinkban nyilván erről is sokat beszélünk, tehát milyen módon járjunk el ezzel kapcsolatban Európában. Ennyi, köszönöm. You please. A kollégák Gonzáli. Konzáli képviselő következik. Puhun, puhun suomea, koska täällä on erinomaisia tulkkeja. Először is szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, akik segítségével most anyanyelvemen szólhatok. Hat pont van, ez lenne a struktúra, ez nagyon jó, nagyon pregnáns, a jelentésben. Talán röviden mégis kitérne térnünk arra a kérdésre a jelentésben, hogy milyen változást hozott a válság. A változás abban áll, amit ebben a jelentésben is esetleg taglalhatnánk, hogy a politikai rendszerek jelentőségükben nőttek. Évekkel ezelőtt még máshogy néztek ki, volt egy neoliberális tan, amely meghatározta őket. Most azonban azt szeretnénk, hogy a politika segítsen nekünk, működőképességre van szükség tehát a politikában. Mit jelent az azonban egész konkrétan? Nyilván nem tudjuk, mit fog hozni a jövő, hogy a bizottság nagy javaslatai mihez fognak vezetni, ezeket meg fogjuk majd kapni az Európai Bizottságtól, és foglalkozunk majd velük, de nem tudjuk, mit hoz a jövő. És természetesen a nemzeti parlamentek is állás fognak foglalni, azonban nem tudjuk megjósolni most még, hogy végső soron mely javaslatok lesznek méltóak arra, hogy politikai határozatok eh, formájában véglegesüljenek. Ami azonban nem változott, ahogy azt Klinc elnök úr és többször említette, az a morális dimenzió. Sajnos az erkölcsi dimenzió területén nem változott semmi. A vezető gondolkodók változatlanul hamis, hamis eh, kívánalmaknak próbálnak megfelelni. Tulajdonképpen semmi sem változott a morális dimenzió területén. Ugyanúgy cselekszünk erkölcsi szempontból, mint ahogy korábban cselekedtünk. Éppen ezért az oktatási stratégia kérdésével kapcsolatban is szeretnék még valamit hozzátenni. Nos, ezt az erkölcsi dimenziót, erkölcsi szempontot talán itt hangsúlyosabban ki kellene emelni. Talán talán itt hiányzik például ezekre a vállalhatatlanul magas jutalmakra való utalás a oktatási stratégia keretében, itt a német terminológiát kellene használni, a bildung szót, a képzés szót, hiszen ebben a képzés kifejezésben a morális dimenzió, a morális szempont is megjelenik, az, hogy hogyan lehet az erkölcsöt a gazdaságban is értelmesen a dolgok alakítására felhasználni. Tehát ezt a morális, erkölcsi szempontot az Education Strategy, az oktatási stratégia részben kiemelhetnénk, és részévé tehetnénk a jövőbeni oktatási stratégiának. Egyébként amúgy a hat pontra való felosztás, és ez a struktúra, ez csodálatos, és nagyon remélem, hogy ugyanilyen rövid, pregnáns, velős marad majd a jelentés, mint ami ennek most tűnik, és nem fogja elveszteni ezt az átütő erejét és a fontosságát. Köszönöm. Eliza. Obrigada. Eu quero... Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek, jelentéstevőnek, ahogy a többi kollégám is megtette. Nagyon nehéz mindent összefoglalni, amit hat fejezetben, ami már elhangzott az eszmecserék viták során. Úgyhogy megpróbálom aláhúzni azokat az elemeket ez, ebben a hat fejezetben, amelyeket különösen fontosnak tartok. Nem kritizálni akarom ezeket, sokkal inkább szeretnék felvetni néhány pontot, néhány kérdést, és hangsúlyozni néhány dolgot. Egyetértek a hat Egyetértek a hatos felosztással. Ha megnézzük, azt, hogy az egyes témákat milyen szinten mélyítette el a jelentéstevő, azt gondolom, hogy az egyest jobban el kellene mélyíteni. Az egyes az euró vonatkozik, és az ezzel kapcsolatos súlyos problémákkal. A kettes és a hármas pont szintén fontosak természetesen, de tudjuk, hogy a kettes és a hármas pont lassabban fog előre haladni. Az 1-es, a 2-es és a 3-as ponttal kapcsolatban, ha ezeket összehasonlítjuk, az 1-es kevésbé méreható, kevésbé mm, sorol föl itt a jelentéstevő érveket, ezt szerintem el kellene mélyíteni, ki kellene részletesen fejteni. Az egyes pontban világosá kellene tennünk azt, hogy az Európai Unió nem ugyanazzal a problémával és nem ugyanazokkal a globális egyensúlytalanságokkal fog, ö, néz szembe, mint ahogy ez a kettes pontban említésre kerül. A Kína problémája ez Európa nem ugyanazokkal a problémákkal rendelkezik, mint Kína. Európa végül is Kínával összehasonlítva eléggé kiegyensúlyozott, és kiegyensúlyozott kapcsolata van a külvilággal is. A valódi probléma, amivel szembenézünk most, ezekkel az országokkal, amelyekben súlyos államadossági válság van, ezek a belső, belpolitikai, pénzügyi egyensúlytalanságokból merülnek fel, nem pedig a külső egyensúlytalanságból. Az eurónak nem ugyanaz a problémája, mint, az, mint a dollárnak, vagy az vagy az amerikai gazdaságnak. A belső egyensúlytalanságok teszik egy, az eurót sebezhetővé. Itt tulajdonképpen a belső stabilitás megteremtése szükséges. Erősítenünk kell ezt a valutát, a, a gazdaságokat, a reálgazdaságokat valóban eh, valós módon össze kell kapcsolni, nem csak nominális gazdaság összekapcsolást kell elérnünk. Hogyha megnézzük ezt az átfogó keretet, ami az egyes pontban szerepel, akkor ez erősítené a azt, amit itt elmagyaráztam, jó lenne közép és hosszú távon egy olyan üzenetet megfogalmazni, mely szerint nagyon fontos az egyensúlytalanságokat rövid távon kezelni, de ezek a kezelések és megoldások közép és hosszú távon is fenntarthatóak kell, hogy legyenek, mert csak az a gazdaság, amely a költségvetési politikáját betartja az elkövetkezendő évekre, közép és hosszú távon, tehát csak az a gazdaság tekinthető fenntarthatónak. Különben csak folyamatos, rövidtávú kiigazításokra kerül sor, közép- és hosszú távú fenntarthatóság nélkül. A költségvetési stabilitás fontos gondolat lehet, amelyet szerintem föl kellene venni a jelentésbe. Aztán van itt még egy fontos aspektus, olyan témáról van szó, amely most éppen vitatárgyát képezi, mégpedig a CCTB harmonizációja, ez főleg a vállalatok által fizetendő adók kérdése, adópolitika kérdése. Nem működik az egységes valutarendszer, hogyha adóverseny van. Tehát egy potenciális konvergencia felé kellene elindulni, kop, egyetműködésre, koordinációra van szükség. Nem engedhetjük meg azt, hogy a parlament kevésbé ambiciózus legyen a javaslatait tekintve, mint azok a javaslatok, amelyek a versenyképességi csomagban szerepelnek. És pontosan ebben a keretben gyakran fölmerül ez a kérdés, ezért kellene fölvenni a jelentésben. Aztán még egy fontos dolog, nem tudom, hogy ezt itt kellene megemlíteni, vagy valahol máshol. Fontosnak tartom a pénzügyi felügyeleti struktúrák létrehozását. Tudom, hogy ez még embryonális állapotban van, és hogyha egy olyan üzenetet fogalmazunk meg, amelyel azt akarjuk elérni, hogy az európai szintet erősítsük, akkor ezeket az intézményeket, amelyeket létrehozunk, felügyeleti szerveket el kell látnunk az megfelelő hatalommal és kompetenciával. Talán ezt az egyes fejezetben említhetnénk. A második fejezet, vagy a második pontban utalnék arra, amit Ole mit mondott, a különböző szereplőkkel való kapcsolatainkat említeni kellene, illetve a globális egyensúlytalanságokat. Ez szerepel részben itt, de nem tudom, hogy de itt fel kellene vetni, hogy az európai bevándorlási politikát hogyan lehetne fejlesztési politikával összekapcsolni, mert azok, akik Európába jönnek, azok azért jönnek Európába, mert otthon nem megfelelő feltételek mellett élnek, és ezért egy megfe- a, a fejlesztési politikánkat kellene úgy kialakítani, hogy ez a külpolitikánkkal és a bevándorlási politikánkkal harmóniában legyen, ez fontos lenne itt eh, említeni szerintem a hármas pont. Az új nemzetközi valutarendszer kialakítása lenne jó cím. Amikor elolvastam, és azt láttam, hogy új valuta rendszer, azt gondoltam, hogy csak Európára eh, gondol a jelentéstevő, talán jól lenne kiegészíteni ezt eh, ezért a nemzetközi szócskával. És fel kellene fe- vetnünk a az adóparadicsomokkal való szembenézés problémáját. Ez a G20-akon, 20 eh, ülésen is felmerült, meg máshol is. Sárközi volt az, aki az egész kérdést felvetette a francia elnökség alatt a G20 szakban, úgyhogy ezzel foglalkozni kell. Emellett jobban kell hangsúlyozni a nemzetközi szabályozó konv- szabályozási konvergencia fontosságát a nemzetközi piacokon. Ez a transatlanti párbeszédben fontos szerepet játszik, de itt is említenünk kell minden új valutarendszer kialakítása során. Nem csak arról van szó, hogy itt felülvizsgáljuk a meglévő rendszereket, hanem harmonizálni kell a szabályozó gyakorlatot nemzetközi szinten. A négyes pont ezzel kapcsolatban az egyetlen dolog, amit említeni szerettem volna, hogy hangsúlyozzuk azt a tényt, hogy Európának szüksége van e, iparpolitikára, közös iparpolitikára és világos külső energia e, stratégiára. Ezt e, hangsúlyozni kellene. A többi megjegyzésemet inkább majd írásban nyújtom be. Általánosságban nagyrészt egyetértek a jelentéstevővel, egyszerűen csak gazdagítani szeretném a e, jelentést. Äh, Köszönöm szépen, mielőtt Pervansnak ismét megadom a szót, szeretnék én magam is néhány megjegyzéssel élni. Először is Permans, ezt csak információként mondom, azt rögzítette írásban, amit a koordinátorok javasoltak. Hat kérdés, amit föltett, ezek kell, hogy a szerkezetét, a vázát képezzék ennek a jelentésnek, tehát e tekintetben köszönettel csak annyit állapítanék meg, hogy a koordinátorok javaslatait betartotta, és e, ezt a vázat nem is kellene aztán túlságosan rángatnunk amit a nemzeti parlamentek e, folytatott diszkuszió, vagyis hát vita során tapasztalhattunk, az, az volt, hogy kérik, hogy világos és precíz kijelentéseket tartalmazó rövid jelentést készítsünk, és foglaljuk össze a javaslatainkat a végén. Ugye ezt a conclusions eh, címszó alatt meg is fogjuk tenni. Nyilván 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontban össze fogjuk a javaslatainkat majd foglalni. Ez volt tehát a nemzeti parlamentek képviselőnek a kívánsága. Mielőtt az egyes pontokra kitérnék, egy alapvető eh, kijelentéssel szeretnék élni Olle Schmidt hozzászólásával kapcsolatban. Úgy gondolom nem csak az emberi eh, tragédiát kell kiemelni, ami ebben a térségben eh, megtörtént, nem csak erről van szó. Az európai eh, fejlesztési politikát félretéve ugye azt is láthattuk ebben a válságban, hogy az Európai Unió nem cselekvőképes. Az ENSZ döntés hozott, a NATO is foglalkozott a dologgal, de mi döntésképtelenek vagyunk. Ez tipikus az Európai Unióra nézve. Teljesen mindegy, hogy a világ éhezési válságáról, a pénzügyi válságról, vagy az észak-afrikai válságról van szó, megmutatkozik, hogy nem vagyunk cselekvőképesek. Ez gyakorlatilag szimbolikusan mutatja, hogy mi az, ami az európai betegnek a fő baja. Tehát mindenképpen arra kell felhívnunk a figyelmet, Európát arra kell felhívnunk, hogy váljon cselekvő képessé. Úgy gondolom, hogy a jelentésben is egy olyan jelentésnek kell szerepelnie, hogy egy hangon kell beszélnünk, gyorsan kell a döntéseinket meghoznunk, és valakinek kell lennie egy képviselőnek, aki a világban megjeleníti az Európai Uniót. Tehát nyilván ennyiben igaza van Ole Schmidtnek, hogy gyakorlatilag ez az, amit változtatnunk kellene itt az Európai Unióban. Ami az első pontot illeti, a bevezető rész csak egész röviden, a válság véleményem szerint, itt Nikolausszal nem értek egyet, az eurozóna válsága szerintem nem a valutának, a közös valutának a válsága elsősorban, hanem ez az államháztartásoknak, tehát a költségvetéseknek és a magánszektor nak az eladósodására vezethető vissza. Úgy gondolom, hogy ezeket a közadósságokat és magánadósságokat is meg kellene említeni itt a bevezetésben, a bevezetőben. A második pontra áttérve, mi ugye nem jogalkotó szakbizottság vagyok, tehát ennyiben pervasnak igaza van. Minden, ami megtörtént és meg lett beszélve az Ekon bizottságban, azzal nem kell újra foglalkoznunk Úgyhogy mi középtávon kell, hogy tervezzünk ennyiben. Meg tudom érteni, hogy, hogy, an, hogy itt az európai kincstáv inkább közép vagy hosszú távon beszélünk. Igazából csak azt nem értem, hogy mit jelent ez pontosan. A időközi jelentésben azt kértük, vagy azt a vég, végkövetkeztetést vontuk le, hogy legyen egy hogy legyen az egységes valuta és valutapolitika mellett egy sokkal erősebb integrációja a költségvetés és fiskális politikának is. Ehhez adott esetben szükség lehet egy ilyen eszközre, az európai kincstára, de hát ezt még pontosabban ki kell dolgozni. Ami a harmadik pontot illeti, illetve a második, második és harmadik pontot. Itt ami a Global Governance illeti, ez hozzátartozik a G20-ak kérdése amivel ugyanakkor a harmadik pontban is foglalkozunk. Tulajdonképpen ezt a kérdést előbbre kéne hozni a második pontba. Az IMF pedig specifikusan eh, az új monetáris rendszer keretében a harmadik pontban kell, hogy megemlítésre kerüljön. Ami a fúziós eh, történéseket illeti, ugye ez még nem végleges a döntés, és a felügyeleti szervek még nem, dönt, nem hozták meg a végleges jóváhagyást erre vonatkozóan, de ami a New York Stock Exchange és a Deutsche Börse fúzióját illeti, nem szabad elfelejtenünk, hogy ez nem egy egyedi eset. Az LSI e és a kanadaiak, Szingapur és Ausztrália is ilyen irányú tárgyalásokat folytatnak, tehát a tőzsdék megpróbálnak egyesüléssel e pozíció erősödést elérni azért, mert a piaci részesedéseik területén rendkívüli veszteségekkel kellett számolni, ugyanis a hagyományos tőzsdei kereskedésen kívül vannak egyéb kereskedési platformok is, amelyek adott esetben a banki rendszeren kívül is zajlanak. A német tőzsdének az ügyletei sokkal kisebb volumennel rendelkeznek, mint akár 5 évvel ezelőtt kisebb a piaci részesedés. Tehát ez olyan trend, ami folytatódik, és ez az, ami vezet ezekhez az egyesülési törekvésekhez. Én személy szerint azt gondolom, hogyha eh, ez a fúzió sikeres lesz, akkor legalább itt Európában a kontinensen esélyünk van arra, hogy hogyha nyilván nem egy ilyen ellenséges felvásárlásról van szó, tehát még hogyha a reverse takeover is történik, akkor is itt Európában esélyünk van arra, hogy az Euronext és Frankfurt kicsikét rendezzék a soraikat, éppen, és ez ezt előnyösnek találnám, ami pedig a harmadik pontot illeti, a formális előbb említett módosításon túlmenően. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy itt egy UN Economic Security Council-ról kellene beszélnünk. Most nem szabad elfelejtenünk, hogy az ENSZ szerepe nem teljesen nem teljesen világos, illetve hát vitatott ebben a dologban, úgyhogy ezt a G20 és ENSZ kombinációt nem tekinteném teljesen szükségszerűnek. Azt gondolom, hogy a G20-nak kellene egy olyan grémiummá átalakulnia, ami több, mint egy ilyen e- fórum, tehát az ő döntéseinek kötelező érvényűvé kellene válniuk. Ez a jelenlegi helyzetben nem így van. Most nyilvánvalóan nagy bejelentéseket tesznek arról, mit fognak cselekedni, de az Európai Unió mellett azonban Amerika csak részben tartja magát ehhez, Oroszország, Kína, India, stb. pedig egyáltalán nem tartja magát a megállapodásokhoz, tehát itt kötelező döntéseket kellene hozni, ez lenne kívánatos ebben a grémiumban. Ami a negyedik pontot illeti, az MMM, More Mario Monti hangzott el, tehát több Mario Monti hangzott el a szlogán. Ez is már volt téma korábban. Természetesen nagyon nehéz feladatot kell megoldanunk a nevelés, a képzés továbbra is bizonyos korlátozásokkal tagállami kompetenciába tartozik. Meg kell fontolnunk, hogy itt európai szinten milyen impulzusokat küldhetünk a tagállamok felé a jelenlegi kompetencia felosztás, hatásköri felosztás tönkretételen nélkül. Azt gondolom, hogy itt egy ilyen, egyfajta etikai kódexet, Eh, is meg kellene említenünk, ahogy itt a kollégánk elmondta, ezt, eh, ezt támogatnám én is. Ami pedig a 5.-6. pontot illeti, a logika rész, a logika szempontjából nézve az 5. pont, a Beyond Economic Governance eh, címszó egy túlságosan hosszú távra tervezett, vagy hosszú távra szóló dolognak tűnik. Éppen ezért az ötös pontot tenném a jelentés végére, mert az sokkal egy hosszabb távra jövőben mutató pont lenne, és a hatodik pontot elévenném, előbbre hoznám a jelentésben. Ezzel kapcsolatban a következőt mondanám el. Az egyes tagállamokban a válsága kapcsolatban folytatott vizsgálatok azt mutatják, hogy a strukturális és kohéziós alapok nem olyan célokra fordítódnak sok esetben, Eh, ahogy, amilyen célokra azokat fordítani kellett volna. Tehát nem rendeltetésszerűen használták fel a pénzeket. Egész egyszer arról van szó, hogy a költségvetési lyukakat tömtek be, eh, és ezekből a pénzekből, és nem az ország infrastruktúráját építették föl belőle, és ezáltal a integrációs folyamatot nem segítették. Úgy gondolom, hogy erre a körülményre utalnunk kellene, és itt mindenképpen egy szigorúbb ellenőrzést, felügyeletet kell, hogy szorgalmazzunk, hogy a jövőben ezt javítani lehessen, ezt a vadhajtást. Úgyhogy részemről ennyi megjegyzés lenne. Azt gondolom, hogy az időközi jelentés nehézkes munkájából meg sokat tanultunk, és most sokkal könnyebben, flottabbul ment a munka, mint annak idején. Nikolaus Kundisnak sajnos csalódást fogok okozni, de azt kell, hogy mondjam, hogy ő és De Jong kollégánk olyan ötletekkel állt elő, amelyek nem szerepelnek a jelentésbe, egész egyszerűen azért, mert nem nyerik el a többség tetszését, azonban mindenképpen elismerem, hogy a részvételüket a munkában, és örülök, hogy elmondták a véleményünket és gyakorlatilag sokkal érdemibb a részvételük, mint mások, akik csak papíron szerepelnek a bizottságban. Jean-Paul. Köszönöm szépen, elnök úr, nem akartam hozzászólni, mert a jogalkotási munkával foglalkoztam eddig, de Pontosan emiatt, mert nagyon fontos jogalkotási kérdéseket tárgyaltunk meg a pénzügyi témában, szeretnék visszatérni Eh, arra, amit elmondott eh, az eh, jelentéstevő, hogy ez a szakbizottság nem jogalkotó, és ezért nem kell a jogalkotó munkát elvégeznie vagy ezt kommentálnia. Ez igaz, viszont kommentálhat dolgokat, gondolatokat vet fel, ez nagyon jó. És az is nagyon fontos, hogy a, esetleg megfogalmazza azt, hogy az eddigi jogalkotási javaslatokat hogyan hajtották végre. Ez legyen szó a pénzügyi felügyeletről, vagy más témákról. Most ez a felügyelet már működik az EF-ben, ez működik, a szabályok léteznek, és ami engem foglalkoztat, az az, hogy hogy olyan személyeket akarnak kinevezni ezekre a felügyeleti szervekre, amelyeknek nincsen, akiknek nincsen meg a megfelelő kompetenciájuk, tapasztalatuk, személyiségük ahhoz, hogy sikerre vigyék ezt a rendszert. Ez a kormányok, az államok szintjén, tagállamok szintjén merül föl ez a probléma a felügyeleti szervek irányító testületeinek, a személyben dolgozó személyeknek a kinevezése, tudom, hogy hogy, törnik, hogy történik. A parlament és a tanács között tárgyalások folytak. A parlament valódi felügyeletről beszélt a parlament. Ma azonban úgy tűnik, a, úgy áll a helyzet, hogy a három felügyeleti szervet megfosztották a lényegétől. Azonban még nincs vége a játéknak, a parlamentnek a kezében marad az a, a hatalom, hogy a kinevezéseket jóvá hagyja vagy elutasítsa. Erről kell gondolkodnunk az elmúlt napokban. Ez az elkövetkező napokban. Ez ennek a szakbizottságnak a feladata, ideiglenes bizottságnak a feladata, hogy megmutassa azt, hogy ez a, ezek a jogszabályok, amelyeket már meghoztak, mennyire működőképesek, és mennyire járulnak hozzá a megoldásokhoz. Lehet, hogy nem oldják meg az összes kérdést, de minden esetre én azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak a feladata az, hogy egy kicsit a perspektívákat felmutassa, reményt adjon. Egyébként pedig egyetértek azzal, hogy a jelentés világos és olvasható kell, hogy legyen, és a polgárok számára is érthető kell, hogy legyen, hogy lehessen erre utalni, hogy Európa mit javasol. Az euroszkepticizmus idejében a parlament, az Európai Parlament tett csak erősíti az, hogy a jövőre vonatkozóan bizonyos reménysugarakat tud felmutatni. Köszönöm, Jean-Paul. Hogyha esetleg Jean-Paul gondolatát pervans belefoglalnád a jelentésedbe, akkor talán arról is szót kellene ejtened, amiről beszéltünk már korábban, hogy a parlament nem igazán boldog azzal a módusz vivendivel, ahogy a tanács a szerződés szellemének megsértését a kormány közi szinten kezeli. Tehát kormány közi szintre próbál terelni a dolgot, és a, és a polgárokat érintő dolgokat, nagyon drága intézkedéseket, például az állandó válságmechanizmust a parlament megkérdezése nélkül intéz. Aztán még egy utolsó szó jelentéssel kapcsolatban szóltam már arról, hogy 15 tagállamtól kaptunk válaszokat a évünkre, 14 e fogunk vitatkozni róluk. Nem azt gondolom, hogy nem meglepő, hogy a nemzeti parlamentek képviselő, eh, eh, képviselő nagyon visszafogottan nyilatkoztak a több Európa gondolatáról, tehát a több európai költségvetés, több európai kompetencia kérdéséről. Talán nem foglalkoztak még intenzíven ezzel az egész kérdéskörrel. Másrésztről ugyanakkor félnek attól, hogy a saját hatáskörük csökkenni fog, csorbulni fog. Akárhogy is van, nagyon nehéz meggyőző munkát kell folytatnunk, nem fog egyik napról a másikra eredménnyel járni ez, Éppen ezért fontosnak tartom, hogy ezzel a ponttal már most foglalkozzunk, és a jelentéssel kapcsolatban még egy utolsó dolog, rövidnek és olvashatónak kell lenni hogy jean is említette, és úgy gondolom, hogy Pervas jó úton halad ebbe az irányba. Ugyanakkor zárásképpen, hogyha a valamennyi szavazást magunk mögött tudunk, akkor szeretnénk dokumentálni az összes munkát, ami zajlott. Nagyon sok eh, munkacsoport volt, meghallgatás volt, munkadokumentum volt, tehát minden ami itt elhangzott, azt egy vastag kötetben szeretnénk összefűzni, azt például egy olyan könyvben, amit a francia kollégák javasolnak, és mi megmutatja, hogy ez volt a bizottság munkája itt van dokumentálva az egész, hogy ez mikor készül el, hogy nyár előtt elkészülhet már, vagy csak nyár után, ez majd megmutatkozik, de a végén szeretnénk az összes feljegyzést, jegyzőkönyvet, stb. egy kötebe összefoglalni. Nos, Pervas, kérlek, hogy tard meg a záró beszédedet. Uh, si vous me donnez un tout petit peu de temps, je voudrais bien euh, Kedves elnök úr, hogyha egy kis időt kapok, akkor szeretnék válaszolni egyes kérdésekre. E, nincsen gyakran e, lehetőségünk e, arra ebben a szakbizottságban, hogy ilyen hosszú véleménycserét folytassunk, és ezért szeretnék egyeseknek a válaszaira kitérni. Egyeseknek el kellett menniük ugyan, de tudom, hogy védőangyaluk vagy munkatársuk itt van még, és tájékoztatja őket az én válaszomról. Az elnök úr javaslatát figyelembe véve, hogy az ötös és a hatos pontot cseréljük meg, ez kiválónak tartom, Emellett el kell, szem előtt kell tartani, hogy a jelentés struktúrájával kapcsolatban nincsen ellenvetés. Ön azt mondta, hogy az ötöst és a hatost cseréljük föl, ezzel egyetértek teljesen. Aztán az egyes fejezetekben megfogalmazott pontok között lehetne cserélni, ez, ez is rendben van. Kettesből a hármasba, hármasból a kettesbe áttenni, ez nem, ez nem gond. Lehet világosá lehet tenni a struktúrát. Aztán amit Ole Schmidt mondott, arra szeretnék reagálni. Egyrészt ez a vég, munkánk végső fázisára vonatkozik, másrészt pedig a hatos pontra. Amit mondott, az a kapcsolatban a következőt tudom elmondani. Még akkor is, hogyha a pénzügyi, gazdasági és szociális válságról beszélünk, nem hallgathatunk azon aktuális kérdésekkel kapcsolatban, amelyek történnek a világban, és amelyek minket, európaiakat érintenek. Két dolgot szeretnék, vagy három dolgot szeretnék ebből levezetni a jelentésünkre vonatkozóan. és nézem a kollégák reakcióit, hogy egyetértenek-e ezzel, vagy nem. Egyrészt, ami Afrikában történik, Ez megmutatja nekünk, hogy sosem szabad alá, alulértékelnünk az alapértékeinket, ami a demokráciát illeti. Az oktatásnak köszönhetően az előrelépés iránti vágyat és az egyenlőség iránti vágyat. Ez az első eh, nagyon fontos üzenet, amelyet meg kell eh, fogalmaznunk. A második fontos üzenet, eh, nem tudom, talán Uli Schmidt mondta azt, hogy néha a jövő a hátunk mögül bukkan elő, ezt tiszteletben kell tartani. Engem nagyon meglepett az, az hogy, vagy nagy hatással volt rám az, ahogy Benáli rendszere összeomlott, ez Magyarországra emlékeztetett engem. Annak idején Lorán Fabius volt a, nem, a nemzetgyűlés elnöke, és az e, Európai ügyekről beszéltünk, egy, és egy európai, egy európai kollokviumot hoztunk össze akkoriban, évekkel ezelőtt, és az volt ennek a címe, hogy Nyitás kelet felé kockázatos vállalkozás. És most látjuk, hogy Magyarország hogyan fejlődött, hogyan alakult, és látjuk, hogy micsoda esélyek és micsoda kockázatok merülnek fel. Ez kötelezettséget ró ránk, ebből természetesen le kell vonni a tanulságokat. Meg kell próbálni. Lehet, hogy ezt a jövő nem igazolja, de akkor is meg kell próbálni. Akár legyen csak szó a pénzügyi segítségnyújtásról, vagy azokról a pénz áramlatokról, folyamokról, amelyeket az európai bankok hajlandóak ezekbe az országokba irányítani, de ez nem felejtette, feletteti el velünk az oktatás, a jogállamiság, az együttműködés kérdéseit, amelyeket Jekonszáli asszony említett, a korrupció elleni harcot, az átalakulásban politikai átalakulás során ugye felmerül az, hogy a modern állam, a rendőrség, a bíróság, a közigazgatás, működők, közigazgatás, ezek mind-mind a jogállamiság alapját képezik, és ezekről el kell gondolkodni. A harmadik dolog pedig, amit említette az elnök úr, a Kopenhágai konferencia, és hogy, Euró- hogy Európa milyen szerepet játszik. Én szerintem Aston asszony nem rosszabb, mint mások voltak, mondhatnám így is. Minden esetre nagyon fontos, hogy reagáljunk, gyorsan reagáljunk, erre predestinál bennünket a, a történelmünk is, de azt látjuk, hogy mások gyorsabban reagálnak nálunk. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Szeretnénk természetesen világosan fogalmazni, és szintetikusan a jelentésünkben. Most asszony megjegyzéseit lejegyeztem, de egy kicsit, hát nem teljesen értek egyet. Az a szöveg, amely itt van előttünk, ez a titkárság munkáját is tükrözi azon munka alapján, amelyet a frakciók végeztek. És ez a helyzet. És hogyha ő úgy érzi, hogy ez nem ennek a munkának az eredménye, akkor nem tudom, hogy mit lehet tenni. Úgyhogy ünnepélyesen ki szeretném jelenteni, hogy ez a munka, mert a kommunikációban nagyon fontos az ismétlés, ezért elismétlem, tehát ez a munka a titkárság munkája, amely amelyet a frakciók, amely a frakciók gondolatainak felvetésén alapul. Szere, nem, nem, nem tudjuk természetesen mindenkinek a gondolatait szóról-szóra idézni ebbe, de hát egy rövid jelentést akartunk készíteni. Az én feladatom az, hogy ez alapján próbáljak meg egy jelentést készíteni, összefoglalni az munkánkat, világos európai olvasható üzenetet megfogalmazni. És ebből a szempontból szeretném azt is elmondani, hogy a néppárt munkájával kapcsolatban van itt egy nagy nehézség, az ötös pont, az első dokumentum, amit kaptam, azzal kapcsolatban az ötödik oldalon itt eh, nehéz, nem igazán értem. Az Európai Uniónak a kulcsfontosságú tevékenységére kellene koncentrálnia, ez pedig a szolgáltatások. Ezt eh, nem igazán értem, ez szerintem nem megfelelő vitának az eredménye. Mert hogyha hozzáadott értékről beszélünk, akkor nem, akkor a válság nem azt tanítja meg nekünk, nem, az, nem azt a tanulságot kellett levonok a válságból, hogy a pénzügyi szolgáltatások a legjobb szolgáltatások itt Európában. A foglalkoztatás, a mezőgazdaságpolitika, a fogyasztóvédelem, stb. Ezek rendkívül fontos kérdés. Nem értek egyet a néppárttal, remélem, hogy majd megáll, megállapodásra jutunk. Aztán a dinamika amelyet említette a kollégánk, teljesen igaza van ezzel. Ole Schmidt, köszönöm szépen, hogy megemlítette eh, ezeket a dolgokat. Teljesen igaza van. Ami a bevándorlást illeti, egy ideális világban, ugye, azt mondhatnánk, hogy inkább az észak-afrikai országok termékei előtt nyissuk meg a piacainkat, nem a bevándorlók előtt, de hát ez nem olyan egyszerű, mert demográfiai deficitben szenvedünk, és e, ezért nagy szükség van, ahogy az ENSZ főtitkára is elmondta e, egy nagyon jó beszédében, Európának afrikai e, munkáról van szüksége. Erre már eddig is szükség volt, és holnap is így lesz ami Afrikában történik, az meg fogja változtatni a helyzetet. De valódi forradalomra került sor, és ezekben az országban lehet, hogy a mi gazdasági modellünket fogják bevezetni, és ez lehet, hogy oda vezet, hogy visszatér, visszatérnek az emberek az afrikai országokba, és lehet, hogy akkor éppen az lesz a feladatunk majd, hogy ezeket a bevándorlókat itt tartsuk, és meggyőzzük őket arról, hogy maradjanak itt. Úgyhogy én így fogalmaznék. Ami a bevándorlókat illeti, és az integrációjukat illeti, és a szociális jogokhoz való hozzáférésük egyenlőségét illeti, ezek fontos pontok. Az európai kincstár, erről már sokat beszéltünk, ez esetleg azt mutatja, hogy Európa milyen a hatalmat nyer, és jelentőséget nyer. A Ami a központi bank munkáját illeti a makrogazdasági környezet elemzését, az Európai Bizottságnak ezt a munkát erősítenie kell. Sontis úr, amit ön mondott a szociális záradékkal kapcsolatban, ezt eh, véleményét osztom, és eh, ezt meg fogom említeni a jelentésben. Igaza van egy másik kérdésben is, mégpedig abban, hogy ami eh, Schmidt úr hozzászólását illeti, az eurózóna válságában vagyunk, nem pedig az euró válságát éljük. Azt hiszem, hogy ez a, ez a válság, ezt már E, kezdetektől e, fogva említettük, ez nem az euróválsága, e, euró, az eurót nem vonja kétségbe senki, vagy nagyon kevesen. Jó, hát néha Franciaországban vannak ilyen hangok, de, de végül is közös egyezmény az, hogy az eurót meg kell védeni, és és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az eurót megmentsük. Lehet, hogy ez ellentmondásban áll azzal, amit mások mondtak korábban, Merkel vagy Trichet, amikor arra kerül sor, hogy az eurót megmentsük, mindenki emellett áll ki. Az Európai Unióról szóló szerződés, a Maastrichti szerződés, amely az eurót létrehozta, ez a múlt zenéje. És eh, amikor az létre, létrejött, amikor az euró létrejött 10-12 éve, más, mások voltak a feltételek. Nekünk eh, nagyon fontos az, hogy az Európai Unión belül eh, a belüli egyensúlytalanságok sokkal súlyosabbak, mint a külső egyensúlytalanságok, legalábbis ezek súlyosabb hatással vannak az euróra. Eh, Jacques Delorral, majd hogyha március 14-en erről vitatkozunk, ez nagyon érdekes lesz. Emellett természetesen lehet ki lehet forgatni a szavakat, jó, mondhatjuk, hogy nem maga a valuta van válságban, hanem a valuta rendszer. Aztán, hogy az EU 2020 hogyan lehet sikeres, nem csak a pénzügyi területén, hát itt osztom a kollégáknak a véleményét, és meg kell egyeznünk ebben a kérdésben tanácsban ugye van, le, van egy versenyképességi csomag, amelyről beszélnek, de erről szerintem ebben a jelentésben nem kellene beszélni. De azt szeretném, hogyha megegyeznénk azzal kapcsolatban, hogy a valódi strukturális reformhoz Európában oktatásra van szükség. Ez az oktatás kérdése. Ez a valódi strukturális reform. És hogyha ezt szeretnénk elérni, akkor erről beszélni kell. Köszönöm Pitikájnak asszonynak a támogatás, és osztom a meglátását a államadossággal és a növekedéssel kapcsolatban. Ez két pillér, amelyen egyszerre kell dolgozni. Ami pedig a tőzsdéket illeti, és akkor visszatérek arra, amit az elnök úr mondott. Természetesen minden piaci szereplő szeretné a piaci részesedését erősíteni, de nekünk fel kell tennünk a kérdést, hogy ennek milyen hatása lesz, és milyen dinamika húzódik meg e mögött. Én magam, talán elnök úr segít nekem ebben. Szeretnék egy világos víziót felvázolni azzal kapcsolatban, hogy a német tőzsdétben ki a tulajdonos? Ennek ki a tulajdonosa? És szeretnék benyújtani egy módosítási javaslatot, vagy benyújtottam egy módosítási javaslatot, amely megállapította, hogy a MIF szelleme teljes mértékben, ezt teljes mértékben veszélyeztették a dark poolok. Ezt nagyon fontosnak tartom. Én teljesen egyetértek önnel a dark poolok működésével kapcsolatban. A piacok átlátható működésére van szükség. a jogalkotónak a feladata az, hogy a piacot kötelezze a átlátható működésre. Attól még azonban, hogy a, piac, hogy a piacok ki vannak téve a dark pooloknak, illetve a tőzsdék ki vannak téve a dark pooloknak, ettől önmagában még én nem tudok örömújongásba kitörni a tőzsdék fúziójával kapcsolatban. Ezt látom a dolog mögött. Ön is tudja nagyon jól, mert együtt voltunk ugye az Egyesült Államokban, amikor is a mm, kompenzációkról beszéltünk, az amerikai beruházási bank eh, célja eh, egyszerűen az, hogy kompenzációt érjen el New Yorkban, és én szerintem ez a fúzió ehhez, ezt eh, szolgálja. Szeretnék visszatérni Jakonzeri asszony szavaira, Ön beszélt az erkölcsi és az oktatási kérdésekre. Nem tudom, hogy valaki segítene nekem abban, hogy mit jelent ez a szó, hogy bildung, mert Göte nyelvét annyira nem uralom, hogy ezt értsem. Aztán felmerült számos kérdés a konvergenciával, a reális és a nominális konvergenciával kapcsolatban aztán a bevándorlók jogaival kapcsolatban, még akkor is, hogyha már beszéltünk az adóparadicsomokról, én azt javaslom, hogy ez erről még egyszer beszéljünk, tűzzük ezt napirendre, mert a jelenlegi G20 van ugyan ez napirenden van, de hát az a veszély fenyegeti, hogy feledésbe merül mégis. ami az ENSZ gazdasági biztonsági tanácsát illeti, jó lenne e- ezzel kapcsolatban egy kis ülést összehozni a árnyékjelentéstevőkkel és a koordinátorokkal, és megegyezni abban, hogy mit szeretnénk ezzel a témával kapcsolatban. Hétfőn volt egy munkacsoport, a pénzügyi felügyeleti szervek jövőjével kapcsolatban nagyon sokan ott voltak, akik nagyon sokat ért, akik nagyban értenek ezekhez a kérdésekhez, és nem igazán volt egyetértés az ott dolgozó szakértők között. Jó lenne megpróbálni egy kicsit előbbre lépni, mert az első jelentésben azt mondtuk, hogy a G20 nem igazán intézményesített, jelenleg elég homályos, és a, ez a kín, ebből a kínaiak hasznot húznak. <coughs> Pitikainen asszony javaslatával, vagy el, által elmondottakkal egyetértek, ezt a kérdést össze lehet vonni az ENSZ reformjával. Én szívesen egy-két órára leülök a kollégákkal, ezt a témát meg tárgyalni, hiszen ez fontosnak tűnik. Gózes úr, kérem, hogy az 5 per 3-as pontot olvassa el, amelyet a titkánság készítette. Ez pontosan ez az a pont, amelyről szó van. Pontosan arról van szó, hogy a felügyeleti szervek létrehozásáról szóló jelentés számunkra hasznos lehet. Aztán felmerült, hogy ez a létrehozás és az kinevezési folyamat, illetve a költségvetési eszközök hogy torpedozták meg ennek a, ezeknek a felügyeleti szerveknek a munkáját. De mindez azt mutatja, hogy ezeknek a hatóságoknak nagyobb hatalmat és kompetenciát kell adni. Az utolsó pont pedig egy technikai megjegyzés. Elnök úr, ön azt mondta, hogy végül Végül foglaljuk össze ennek a szakbizottságnak a munkáját. Én tudom, hogy a, francia um, parlamentben hogyan működnek ezek a eh, vizsgáló bizottságok. Egy dolog eh, azonban nagyon fontos, hogy nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a mandátumunk első felében micsoda minőségi munkát végeztünk, nem szabad csak a második részre koncentrálni. Egyesek számára ez lehet, hogy problematikus lehet, mert nem nyújtottak be írásos javaslatokat. Minden esetre nagyon fontos, hogy hűek maradjunk a kollégák által benyújtott hozzájárulásokhoz, és ezeket méltassuk. Köszönöm. Damit sind wir am Ende angekommen. Hölgyeim és Uraim, elérkeztünk a ülés megbeszélés végéig. Köszönöm az intenzív részvételt. Mindenkinek szép napot kívánok még.